wiemy, że są problemy z dojazdem. Czekaliśmy 10 minut, 11. Egy kicsit nehéz volt ma ideérni. 10 percet most vártunk direkt, de hát azért mégiscsak kezdjük el. Moment, bo tylko pojedynczych osób nie ma, A tegnapi költségvetési tárgyalás eredményeivel kezdeném. Jó úton tart a dosszié, de végül is ezt az információt talán már tudják, a kollégák tegnap köröztettük. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Aztán a választókkal a hétvégén fogunk majd találkozni. Tegnap a koordinátorok is üléseztek, elmondanám ennek az ülésnek az eredményét is. A titkárság minden elhangzott dolgot felírt, ennek a lényegét mondom most el. Szeptember 14-én a bizottság javaslatot fogalmazott meg a pénzügyi keret reformjával kapcsolatban. A bizottság nem csak változtatásokat akar, és hát nem csak a több éves pénzügyi keretet akarja változtatni, hanem általában a költségvetési szabályokhoz is hozzá akarna nyúlni, hogy stabilabb legyen az EU költségvetése, és jogalkotási aktusok sorozatát tervezi ágazati szinten megalkotni. az ágazati politikákra vonatkozóan, és így aztán ez minket is érint, a mezőgazdasági politikára vonatkozóan is. Ugye az ide vonatkozó kap rendeletek és módosításra kerülnének, nem fogom itt az összes részletet felolvasni. Az a lényeg, hogy a vidéki térségben alkalmazandó horizontális intézkedések, a nem közvetlen támogatások és a közös piaci rendtartás mind érintett témák. ...267-es cikkben vannak ezek leírva és számos egyéb kérdésben is érintettek vagyunk. A strukturális alapok reformja kapcsán is 255-ös az ide vonatkozó cikk, ami az élelmiszer láncok, ellátási láncokra vonatkozik, illetve a növényi ö, anyagok kereskedelmét érinti. Ezt a javaslatot a bizottságunk meglepetéssel fogadta, azt hiszem egyébként más bizottságok is így vannak ezzel. Ne higgyük azt, hogy nem lett volna egyeztetés a bizottság és az Európai Parlament között, de nem mindegy, hogy milyen ez az egyeztetés, milyen formában zajlik. Az Európai Bizottság tehát a saját dolgait élveléssel támasztja alá, ami a mezőgazdasági vonatkozású kérdéseket illeti, Nekünk arra kell törekedni, hogy hosszú távú gondolkodás érvényesüljön ezekben az alapvetésekben, és úgy gondoljuk továbbá, hogy ha a konkrét javaslatot nézzük, akkor költségvetési sorok szintjén akar az Európai Bizottság módosításokat javasolni, és ezt egy kicsit mi túlzónak érezzük, különösen azért, mert gyakorlatilag csak a költségvetési bizottsággal tárgyalnak, miközben ágazati javaslatokat tesznek, és a többi szakbizottságok, például velünk is, hát nem viszik túlzásba a kommunikációt. Márpedig a, a Költségvetés Bizottságban illetékes ebben a témában, de nem mondhat mindenre saját hatáskörben választ. Úgyhogy a rendkívüli koordinátorok ülésén egyhangulag abban állapodtunk meg, hogy az alaprendeletek tekintetében ö, kiharcoljuk magunknak a megfelelő kompetenciákat. Ami ezeket az agri kompetenciákat illeti, ezeket kéne tehát most szétosztanunk, hogy melyik témáért, melyik javaslatért, melyik biztos, és a bizottságon belül is ki legyen felülős. Lehetünk illetékesek bizonyos javaslatok tekintetében, sőt, akár kizárólagos illetékességet is kaphatunk egyes témákban, ha jól mozdunk, mozgunk illetve az egyes témákkal kapcsolatos módosítók vonatkozásában. Mert minden szakbizottság meg fog nyilvánulni, és mindegyiknek lehet potenciálisan agri vonatkozású véleménye. Tény, hogy ezt a vitát nem csak a szakbizottságokban, hanem a politikai frakciókban is le kell folytatni, és ragaszkodnunk kell a mezőgazdasággal kapcsolatos témák kapcsán a saját illetékességünkhöz. Hogan biztos meghívtuk októberre, és arra kértük, hogy adja elő nekünk saját szájával ezeket a bizottsági javaslatokat. A Strasbourg utáni héten fogunk vele találkozni. Sajnálom, hogy ezt így ilyen gyorsan és mégis hosszasan kell, hogy elmondjam, de ezek nagyon kényes, súlyos kérdések, és nagyon észnél kell lennünk. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése van, akkor e-mailben a titkárságot keresse meg. És kérem, hogy mindenki kövesse a fejleményeket. Továbbá arról szólnék még, hogy Malmström biztossal és Hogan biztossal is, ugye? Tehát akkor már találkozunk. Illetve a Malmströmmel való találkozónkat elhalasztjuk novemberre, hogy Hogan biztossal tudjunk találkozni októberben, mert ezek sürgősebb témák. Remélem, hogy a koordinátorok egyessége majd a szakbizottság szintjén is meg lesz, és egyentetően meg tudjuk majd szavazni, hogy a kompetenciák, mely kompetenciákat tartjuk magunknál. Na, rátérek most a napirendre, mert ez egy napirend előtti közlemény volt, a koordinátorok üléséről akartam beszámolni. A koordinátorokkal, tehát ezeket részletesen áttárgyaltuk, ezeket a problémákat, és ez erről tudni kell a tagságnak is. Nos, a napirend első pontjával kapcsolatban. Szavaznunk kell. A vidéki térség munkahelyeinek minőség javítása. Elnök helyettesünk, alelnökünk, jó úr izgalmas jelentést írt, amelyhez több mint 300 módosítót nyújtottak be a kollégák. A Nőjogi Bizottság véleményt írt, ugyanúgy, ahogy a Foglalkoztatási Bizottság is hozzá. Az árnyék előadó és az előadó számos kompromisszumot alkottak, 31-et szám szerint. Köszönöm ezt nekik, így a szavazás valamelyest könnyebbé válik. Az októberi második ülésünkön lesz majd arra lehetőség, hogy illetve hát akkor kell majd a plenáris elé terjesztenünk a döntésünket. Most megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Tudom, hogy elég sokunknak elég sok dolga volt, vagy lesz. A Környezetvédelmi Bizottságban is szavazás lesz, úgyhogy próbálom rövidre fogni de azért mindenképpen meg kell köszönnöm minden kollégának, aki tett valamit ezért a jelentésért. Kiemelném az ennyi jelentéstevőket. Igazi viták zajlottak le közöttünk, azt gondolom, hogy nagyon pozitív, egészséges viták voltak ezek, és ez is hozzátett ahhoz, hogy megszület, hogy ilyen lett ez a jelentés, amilyen. Remélem, hogy ez a jelentés egyfajta útmutatást jelent, jelent majd számunkra a jövőbeli munkákban, és mindenkinek kellemes szavazást kívánok. Utána pedig kifejtem majd a stratégiát, hogy pontosan mi áll e mögött. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Látom, hogy a Költségvetési Bizottság elnöke is itt van aki a mi szakbizottságunkban is alelnök. Köszönöm ezt a nagyon barátságos légkört, ami a Költségvetési Bizottságban uralkodik, főleg amikor a mezőgazdasági kérdésekről van szó. Tehát nem csak üdvözlöm itt, hanem köszönöm az együttműködést is. Akkor most kezdjük el a szavazást. Kérem, ne vegyék a lelkükre, de lehet, hogy valamikor meg fogom ismételni a kérdéseket, hogy mi gyorsabban tudjunk szavazni. Tehát lehet, hogy kétszer teszem fel a kérdést. Első, be, első módosító ki van mellette? Ellene? Elutasítva. Kettes módosító mellette? Elfogadtuk. Hármas mellette? Elfogadtuk. Oké. Okay. Poprawka czwarta. Négyes módosító. Két módosító itt együtt. Mellette elfogadtuk. Egyes kompromisszum. A kompromisszumokról gépi úton kell szavazni, megnyitom a szavazást, le, lezárom a szavazást. Zamykam, zamykam, zamykam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az, a, a hatos módosító. Ki van mellette? Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Gépi úton szavazunk a hatos módosítóról. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-15 arányban 9-es módosító mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 10-es módosító, szóbeli módosítóval. Andrew? No. No. Oké, okay, Jó, hát úgy látom, senki nem akar hozzászólni, akkor a tízesről szavazunk ki van mellette, köszönöm, ellen, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 13-as mellette. El, elfogadtuk. 14-es mellette. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Gépi szavazás. Elektronikus szavazás. Következik a kettes kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 21-es módosító. Mellette. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Viszont sí. A hármas kompromisszumra szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 28-as módosító. Mellette. Elfogadtuk, köszönjük. Jó, ha gondolják, akkor ellenőrizzük a 28-asról szavazunk elektronikusra. Zamykam głosowanie.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 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as. 30-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 31-es és 32-esről együtt szavazunk mellette ellene. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Jelen głosowanie. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Jó. Akkor következik a 36-os módosító. 36-os módosító mellette, ellene, elutasítva. 35-ös mellette, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk. 33-as, 34-esről szavazunk. 34-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 34-esről szavaztunk. Lezárom a szavazást. Elnézést, lehet, hogy kicsit túl gyorsan vezetem a szavazást. Következik a 33-as. Megnyitom a szavazást. It's covered. No. Poprawka, uh, poprawka 37. Kto jest za poprawką 37? 37-es mellette Köszönöm, elfogadtuk. 39 mellette. Elfogadtuk. 38-as mellette. Elfogadtuk. 40-es mellette. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Jó. Következik az 50-es 50-es módosító, elfogadtuk a kompromisszumot. 50-51-52-ről együtt szavazunk. Mellette. Ellene. Elutasítva. 55-ös következik. Mellette. 55-ösről szavazunk. Köszönöm, elfogadtuk. Ha ezt ellenőrizni szeretnénk, akkor az 55-ösről szavazni fogunk, tehát elektronikus úton 55-ös megnyitom a szavazást. Zamékem głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. Ötvenkilences következik. 59-es mellette, ellene Ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. 57-es mellette. Köszönjük. Elfogadtuk. 58-as mellette. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jó, elfogadtuk. Következik a következő kompromisszum, a hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a hetes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os módosító következik mellette. Köszönöm, elfogadtuk szeretnék ellenőrizni? 76-osról szavazzunk akkor. Megnyitom a szavazást. 76-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 8-as kompromisszumról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogad, <clears throat> elfogadtuk. Nézzük a következő módosítót mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. 82-es. Ellen, mellette, ellene. Tart, ezt ellenőrizni fogjuk. A 82-esről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Nézzük a következő. A következő dolgot, ez a 28-as kompromisszum. 28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 87-es módosító. 87-es mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Employment C mellette. Elfogadtuk. Employment D mellette. Elfogadtuk. 91 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 91-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92 mellette. Ellene. Elutasítva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 93-as, 98-as, 93, a 93-asra később visszatérünk, a 98-asról kell szavazni most, 98. Mellette? Ellene? Ezt ellenőrizni kell, 98-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 99-es következik mellette. Ellene. Elutasítva. Száz egy, száz kettes, együtt, mellette, ellene, elutasítva, de jobb lenne mégis ezt ellenőriznénk. 101-102 együtt. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Pravka 106. Akkor térjünk át a 106-osra. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Következik a 105-ös. 105, 105 mellette ki van, köszönöm, elfogadtuk. 105. Jó, elfogadtuk. Következik a 110-es mellette, elfogadtuk. 10-es kompromisszum következik, gépi szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Amelyik głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 120-as módosító. Megnyitom a szavazást. Helyesbít az elnök mellette. Elfogadtuk. Kto jest za? 121 mellette Köszönöm, elfogadtuk. 11-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 127 mellette. Elfogadtuk, köszönöm. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást a 12-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 135-ös következik mellette, elfogadtuk. 136-os, két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, így második rész, mellette, köszönöm, elfogadtuk. 13-as kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. 13-as kompromisszumról szavazunk, köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 144-es módosító mellette, 144 mellett ellene, elutasítva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. 14-es kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kompromisszumot. 152-es módosító következik. 152 mellette ellenem elfogadtuk. 154-es mellette elfogadtuk. 155 mellette elfogadtuk. 156 mellette elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. A 15-ös kompromisszumról szavazunk, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Employment 13-as módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Employment 19-es következik mellette. Elfogadtuk. Employment 23-as mellette. Elfogadtuk. 166-os módosító. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Otwieram głosowanie. Otwieram... Most a 166-os következik, megnyitom a szavazást, lezárom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 167-es mellette, ellene, mert elfogadva. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 16-osról, lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es. 29-es mellette e, elfogadva. 170-es. 170-es elfogadva, 171 mellette elfogadva. Ample 9 mellette elfogadva. 174-es mellette elfogadva. 175 mellette elfogadva. 176 mellette elfogadva. 178 mellette ellene. Akkor ezt leellenőrizzük, a 178-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 179 mellette ellene, elutasítva. 17-es kompromisszum, 17-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Miután elfogadtuk, következik a 191-es. 191-es mellette. Elfogadva. 193 mellette. Ellene. Elutasítva. Akkor ezt is leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 194, 195, ezek azonosak. Mellette elfogadva. 196 mellette elfogadva, 197 mellette elfogadva, 198 mellette elfogadva. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Következik a 209-es, 209 mellette, ellene elutasítva. 210 mellette ellene elfogadva. Most a végére megyünk. Nagyon jó közepét ugye lefagyasztottuk, úgymond. 11-es módosítás mellette. Elnézést, még itt a 212 kimaradt, javítja magát az elnök. Köszönöm, elfogadva. 213. Erről majd a 21-es kompromisszum után fogunk szavazni. 214-es két részben első rész mellette, elfogadva. Második rész mellette, elfogadva. 215 mellette, elfogadva. 19-es kompromisszum, lezárom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 225-ös. 225-ös mellette. Ellene elfogadva. Ezt le kell ellenőriznünk. Akkor, hogyha ezt kérik, akkor leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 225-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettőszázhuszonhat mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 227 mellette elfogadva. 228 mellette ellene elutasítva. 229 mellette elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva a kompromisszum, és ezzel a 200 46-osra térünk rá, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 241 mellette, ellene elfogadva. 242 mellette elfogadva. 21-es kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. négyes mellette. Elnézést javítja magát az elnök. 247-esről szavazunk még előbb. 247-es mellette, mellette, ellene, ezt leellenőrizzük, 247-est, 247-esről szavazunk most, lezárom a szavazást, Köszönöm, elfogadva. Most jön a 254-es mellette. Elfogadva. 22-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik a 269 és a 270-es, amik egyébként azonosak. Megnyitom a szavazást. 269-270 mellette elfogadva. A lengyelek terjesztették ezt be. Köszönjük. 230-as. Nem, bocsánat, még előtte a 271-es. Mellette, ellene, ezt is leellenőrizzük, 271-es. Ez az én hibám, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 272 mellette elfogadva. 23-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Következik a 274-es mellette, 274 mellette, elutasítva. Jönnek az okafogyottak, 283 mellette, elfogadva. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom, És most következik a 291-es módosítás mellette elfogadva. 292-es mellette elfogadva, köszönjük. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 298-as módosítás mellette elfogadva. 26-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 304-es módosítás mellette. Elfogadva. 305 mellette elfogadva. 306 mellette elfogadva, 307 mellette elfogadva, 308 mellette elfogadva, 309 mellette ellene elfogadva, 310 mellette elfogadva. 30-as, megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 318, 318. Mellette. Elfogadva. 20-as a foglalkoztatásítól elfogadva. 30-as mellette elfogadva. 27-es kompromisszum, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 326-os És aztán ugye van még egy, amiről még nem szavaztunk, ahhoz most visszatérünk, 326-os, elfogadva. 328 mellette, elfogadva. 329 mellette, elfogadva. 331 mellette, elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, illetve megnyitom a szavazást, erről elektronikusan szavazunk elfogadva, és most következik a FEM szakbizottság módosításai, a 8-as számú, tehát 8-as FEM, 8-as mellette, ellene, elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 10-es mellette, elfogadva. 11 mellette, elfogadva. 12 mellette, ellene, elutasítva. 14 mellette, elfogadva. 19 mellette, elfogadva. De azért ezt még ellenőrizzük le, ezt az legutolsót. Megnyitom a szavazást. 19-esről. Igen, a 19-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a teljes jelentésről fogunk szavazni a módosított formában. Következik az egész jelentés, ahogy már mondtam. Megnyitom a szavazást. A teljes jogalkotási indítványról. A néppárti kollégáknak valamilyen problémája van? Hát erről volt szó, nem? Tehát még egyszer megnyitom a szavazást az egész módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak! Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Sikerült! Gratulálunk! A jelentéstevő úrnak és az jelentéstevőknek is. Megérte ez a nagy munka és még jó, hogy elhalasztottuk, mert így ezen keresztül olyan kompromisszumokat tudtunk megszavazni, amelyeken keresztül nagyon jó joganyagot tudtunk megszavazni, és rövidebb is volt így a szavazás. Még egyszer gratulálunk a jelentéstevőnek, köszönjük szépen! Andrió úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen a szavazást, és minden kollégának köszönjük szépen a munkáját, azt is mutatja, hogy mennyire fontos témáról van szó, és hogy milyen hosszú, milyen jó és jó minőségű munkát végeztünk. Köszönjük szépen a szakbizottság titkárságának a munkáját, Olivier és Guillaume munkáját is köszönöm, akik nagyon sokat tettek ennek a jelentésnek a kidolgozása terén. Az asszisztenseknek is köszönöm a munkáját, az árnyékjelentéstevők asszisztenseinek is, és a saját csapatomnak, Sák Májó és a többiek munkáját köszönöm szépen, tényleg nagyon jó munkát végzett mindenki. Nagyon röviden szerettem volna elmondani azt a kívánalmamat, hogy ez egy mennyire fontos javaslattevő munka, és mennyire fontos az, hogy erről pozitívan szavaztunk. Reméljük ez így lesz majd a plenárison is. Az októberi második plenárison kerül majd ez napirendre, és ezen keresztül talán új utat nyitunk, új gondolatok születhetnek meg annak érdekében, hogy elő tudjuk köz- készíteni a következő közös agrárpolitikát, ennek a reformját. Továbbra is közös agrárpolitika kell, hogy maradjon a közös agrárpolitika, és ezen keresztül tudunk a társadalmi elvárásoknak és a gazdák elvárásainak is megfelelni, vissza kell kapnunk a legitimitást, és ugyanakkor a jövő hatalmas kihívásaira meg kell feleljünk, hiszen a munkahelyteremtés remélem, hogy a következő agrárpolitika szívében benne maradt, tehát hogy ez, ez fontos téma lesz továbbra is. Ez egy transversális kérdés egyébként a politikai frakciókon átível és azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy itt milyen nehéz helyzetben is tudtunk dolgozni, az árnyékjelentéstevők több mint 30 kompromisszumot tudtak kialakítani, és ez is mutatja azt, hogy mennyire komoly munkát végeztünk mi is, és az foglalkoztatási szakbizottság is. A mezőgazdaság és, a foglalkoztatás, és annak foglalkoztatási vetületeire vonatkozólag nem volt még soha ennyire átfogó a anyag, úgyhogy remélem, hogy többször vissza fogunk tudni még térni erre a nagyon fontos kérdésre, hogy élő vidéki területek, vagy vidéki területek élőek maradjanak, ez számunkra rendkívül fontos, nagyon érdekes, jó terület ez, és meg kell őrizzük a jövő generációk számára is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Nagyon jól hangzik. Ha épp egy francia képviselő mondja ezt, ez jó jel. Közös elveink közé tartozik az, hogy Közös elveinket ebbe a jelentésbe szeretnénk mind belevinni, hogy ezekből legyen törvény, és nem másból. És nagyon nem mindegy, hogy milyen véleményt alakítunk ki, hogyan formáljuk magunk között a véleményünket a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel kapcsolatban. A kommunikáció is nagyon számít, hogy a többi szakbizottság is és a választók is meghallják, értsék, hogy miről van szó. Köszönöm minden előadónak, árnyék előadónak, a titkárságnak, az együttműködőknek, aki csak dolgozott a dosszém. Köszönöm. Következő napirendi pontunk a nyolcas. Martin Ekvad úr a vendégünk. Üdvözlöm a CPVO képviseletében. A növényvédelem alapvető mezőgazdasági tevékenység és érdek. Ekvad úr, a CPVO képviselője, kiváló szakértő, és tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos ez a hivatal a növény egészségügy szempontjából. Ekvad úr tájékoztatott minket előzetesen, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal a növényvédelem kapcsán most újra közvetlenül érintett, erről is fog nekünk beszélni. Először megadom Ekvadornak a szót, utána pedig kérdések, válaszok hangozhatnak el, végül újra Ekvador kap majd szót, hogy lezárhassa a vitát, összefoglalhassa az eredményeket, eszmecsere tanulságait. Parancsoljon Ekvador, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, hogy meghívtak erre a mai alkalomra. He knows all about it because he was in Angers at our office last. Tavaly hivatalunk a 20 éves fennállását ünnepelte, és bármikor persze ettől függetlenül is szívesen várjuk Önöket Angéban, Franciaországban. Második alkalommal vagyok itt a parlamentben. 2013. decemberében jártam itt először. Az Európai Parlament számunkra nagyon fontos stratégiai partner. A Lisszaboni szerződés előtt még a tanács hozta a döntéseket, most azonban már konzultációs eljárás érvényesül a parlamenttel, és a szaporító anyagokról szóló rendelet is már a parlamenten keresztül ment át, mielőtt véglegesedett, és amint önök is tudják, elsőre nem is sikerült ez. És ez is mutatja azt, hogy önöknek közvetlen befolyása van a növényvédelem szabályozásának alakulására az Európai Unióban. Ezért örömmel állunk önöknek rendelkezésre, hogy, hogy átgondolt döntéseket tudhassanak, amennyiben adatokra, összefüggésekre van szükségük, mi ezeket szívesen szolgáltatjuk. Ha hát, szeretnének többet tudni a szaporításról, keresztezésről, akkor hát ennek mi vagyunk a szakértői, megvan a kellő ö, szakmai erőforrás nálunk ehhez, és úgy gondolom, hogy az senkinek sem árt, ha tényekre alapozott döntéseket hoz. Az előadásom fő mondani valója az, hogy a növényfajta védelem nagyon fontos a versenyképesség szempontjából és a munkahelyteremtés szempontjából is. A növény termesztésben az új fajták területén mutatkozó kreativitás, innováció azért is fontos, mert kevesebb erőforrással több embert lehet élelemmel ellátni, hatékonyabb, jövedelmezőbbé lehet tenni a gazdálkodást, jobb minőségűvé a fogyasztók elé kerülő árut és még a környezetre is pozitívan hathat az ilyen irányú fejlesztés. Ezért az európai növényi szaporító anyagok kérdését, szabályozások történetét érdemes áttekinteni, ezt a honlapunkon megtalálják. A CP-ből van a fontos szerepe az is, hogy mint önálló EU ügynökség, tehát saját magunknak kell megteremtenünk a költségvetésünket, nem kapunk az EU-tól költségvetési támogatást. Tehát mint önálló, de mégis EU ügynökség, kívülről támogatjuk a legfontosabb európai politikát. Egyetlen egy euró sem költünk az európai költségvetésből, a tagjaink, a, a kutatók, fejlesztők, növényszaporítószer, nemesítők fizetik a működésünket. És azt hiszem, hogy sok tagállam nagyon szomorú lenne, hogyha a támogatásunkról le kellene mondania. Például, mert európai költségvetésben már nem fér bele. Jobb, hogy függetlenek vagyunk és az is a feladatunk éppen ezért, hogy megdolgozzunk a pénzünkért value for money, értékteremtő, hatékony módon, és folyamatosan segítsük a termesztőket egészségesebb, ellenálló fajták kifejlesztésében. A növényfajta védelem az EU-n belül egy rendszert alkot, erről fogok majd először beszélni, aztán a CPBU-ról egyéb adatokat mondok, új feladatainkról, és itt van. Nos, kis történelem, 94-ben jött létre a szervezet, és ez egyfajta szellemi tulajdon jogvédelem, amit mi csinálunk az Európai Közösség egy rendeletével. Kizárólagos jogunk van a védett fajták kereskedelembe hozatalára. Mindezt összhangban tesszük a 24 érintett tagállam nemzeti joganyagával, és mindig az adott tagállam választhatja meg, hogy a saját joga vagy EU jog alapján jár el. 25 éves működésünk alatt nagyon sok fa, szőlő, burgonyafajtát védettettünk le, és újabban spárga és vágott virág hagyma fajták védelmével, kifejlesztésével is foglalkozunk. Igyekszünk új fajtákat kialakítani. Ezek sok éves erőfeszítések. Általában 30 éves védelmet élveznek a, a fajták, az újonnan kialakított fajták. Igyekeztünk hozzászabni a működésünket az általános patent szabadalomvédelmi szabályokhoz, de két kivétellel dolgozunk, nem megyek be itt a részletekbe, ez a két eltérés jellemzi a rendszert. A, a fajta termesztők és a mezőgazdasági kivétel segíti a résztvevőket abban nyílt rendszerben, hogy új fajtákat alakíthassanak ki. A növényfajtákat nem lehet a hagyományos európai szabadalmi rendszerben levédetni. Ennek egy sajátos rendszere alakult ki. Bár együttműködünk a szabadalmi hivatallal, és a szabadalmi hivatal is kap néha nem hozzájuk tartozó, hanem tulajdonképpen hozzánk tartozó levéden, levéde véde, védelmi igényeket. Sokáig úgy gondolta a mezőgazdaság egészre, hogy a növényfajták nem eshetnek a normális szabadalmi rendszer alá, de a két rendszer közelít egymáshoz, itt láthatók azok a jogszabályok és események, amelyek erre mutatnak. A holland elnökség kifejezetten ennek szentelt egy konferenciát, hogy hogyan lehet közelíteni a növényfajták bejegyzési szabadalmát és az általános szabadalmi rendszert. Az Európai Bizottság írt is ebben a témában egy leíratot, egy nem hivatalos szöveget, amely a 98 per 44 per EC biotechnológiáról szóló irányelvet értelmezi. Az Európai Szabadalmi Hivatal és mi, tehát szorosan együttműködünk, éppen napokkal ezelőtt, múlt héten tartottuk első közös konferenciánkat Anzséban, és a téma ennek az volt, hogy hogyan tudunk még szorosabban együttműködni a két rendszer közelítése érdekében. Nos, mi is a feladatunk? A CPVO ügynökségként működik. Most már több mint 40 európai ügynökség van, 95 óta működünk, Angéban, Franciaországban, ahogy már elmondtam. Elnökünk, alelnökünk a tanástól kapja kinevezését, ez megkülönböztet minket sok más EU költségből finanszírozott bizottsági ügynökségtől. Mi kis ügynökségnek számítunk, 45 alkalmazottunk van, 12 országból származnak. Itt láthatják az intézményi környezetünket. Van egy intézőtanácsunk, amely felügyeli a tevékenységet, és van egy fellebzési panelünk, ahol ha nem fogadunk be egy igényt, akkor meg lehet támadni a döntésünket, és tovább lehet vinni azt a, az Európai Bíróságra. Az dia alsó részén pedig látják a vizsgálati ö, irodáinkat. Nekünk nincs konkrétan növénybevizsgáló szakemberünk, szak, ö, mai szerződések alapján adjuk ki ezt a munkát. A felügyelő tanács, tehát felügyelő munkánkat ebben az európai tagállamok, a bizottság és egyéb megfigyelők képviseltetik magukat. Ők felügyelik a költségvetésünket is, tehát nem az Európai Parlament a mi mentesítő hatóságunk, hanem ez az Administrative Council, hiszen önálló költségvetésű intézmény vagyunk, nem európai költségvetésből dolgozunk. Az, az Administrative Council bízza meg a konkrét szakembergárdát, akik a növénybevizsgálást végzik, illetve a szakmai jegyzőkönyvek hivatalos hitelesítését is ők írják alá. A konkrét bevizsgálás valamennyi tagállamban zajlik. Itt a piros pöttyök jellik, hogy hol vannak ilyen bevizsgáló irodáink. Igyekeztünk arra figyelemmel lenni, hogy hát sok klimatikus különbség van az egyes országok között. Amióta a hivatalunk megalakult, több mint 57 ezer bejegyzési igényt kaptunk. Ezeknek 92%-a került ö, online, meg, online módon nyújtották be, és 44 ezer engedélyt, vagy hát védelmi határozatot hoztunk. A dísz növénykertészetből érkezik a legtöbb ilyen bejegyzési kérlem, tehát a vágott virágfajták adják ki a fajta védelmi igények egy felét. A második legnagyobb ágazat a ágazat 17%-ot tett ki ez, 8% az új gyümölcsfajták aránya és itt pedig az látható, hogy évente hány bejegyzési igény érkezik hozzánk. Tavaly 3111 kérelmet kaptunk, ami pici visszaesés 2014-hez képest, de összességében, ha hosszabb távon nézzük, akkor általában kb. 100 nő évente a bejegyzési kérelmek aránya átlagosan és összességében pedig itt látható, hogy hány növény vált védetté az európai rendszerben. A legtöbb igényt Hollandiából kapjuk, elnézést, egy kicsik a betűk, tehát a legtöbb új fajtát Hollandiában kísérletezik ki, utána Franciaország, Németország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Egyesült Királyság következik, mintegy 80% az igényeknek EU-ban működő cégektől származik, és 20%-uk pedig külföldön működő cégektől. Elsősorban Egyesült Államokban és Svájc, Izrael, Ausztrál, Japán, tájföldi, kínai, délkorai vállalkozásokról beszélünk. Rendszerünk tehát a legnagyobb a világon, Ahogy elmondtam, önfinanszírozók vagyunk. A működésünk fenntarthatóságát nekünk kell megteremteni. Ugyanakkor tartalékokat is kell képeznünk. Mert a tevékenységünk ugye egy változó piaci igényhez igazkodó. Nem lehetünk biztosak abban, bár a trend növekvő, hogy jövőre hány bejegyzési kérelem jön be hozzánk, ezért közép és hosszú távon kell terveznünk és tartalékokat képeznünk. Tudom, hogy az EU-ban ez nem így van, ez is egy különbség. Ha mi csak egy éves költségvetés tervezésben gondolkodhatnánk, nem működhetnénk. Szerintem elfogadhatóak az áraink. 650 euró a papíron benyújtott, 450 euró az online benyújtott kérelmek díja amióta online is lehet ezeket a kérelmeket benyújtani, jelentősen megnőtt ezeknek az aránya, ahogy már látták az előbb, 92%-át a, az igényeknek online kapjuk. A bevizsgálási díj a szakmai, szakértői munkáért 1400-3200 euró közötti összeg. Van egy éves tagsági díj, akik a jogtulajdonosok, amelyet a jogtulajdonosok fizetnek évente a védelemért. Tudom, hogy kevés az idő. Az ügynökség tartalékai, mint hogy piacról függő szervezet vagyunk, nem túl nagyok, nem akarjuk túlméretezni a készlet tartalék képzés, de azért egy normális szinten akarjuk ezt tartani, a díjakból befolyó jövedelmet eltartalékoljuk, hogy a költségvetésünk, a működésünk garantált és egyenletes legyen. 2012-ben volt a legkomolyabb tartalékunk, a szabad tartalékok összege 8 millióról most lecsökkent mindkét, mint egy 2 millió euróra, és ez jó, hogy összességében lassan nőnek a tartalékaink. Mivel a bizottság szabja meg, hogy milyen díjakat szabhatunk ki a komitológiai eljárásban, az adminisztratív tanács ajánlására persze, arra is kötelesek vagyunk, hogy a tartalékainkat beruházási tevékenységbe fektessük be, amíg fel nem használtatnak. Ahogy már elmondtam, <coughs> elnökünk költségvetési mentesítését és maga az Administrative Council végzi, de azért a számbevőszék felé mi is elszámolással tartozunk, van belső ellenőrzésünk, és független szervezetek is vizsgálják, ellenőrzik működésünket költségvetés és egyéb szempontból. Egyébként minket ellenőriz a legtöbb külső szervezet minden európai ügynökség között. Emberi erőforrásainkról miért kell erről beszélnem? Mert önöknek konzultációs joga van, amikor a többi intézménnyel ö, együtt rólunk beszélnek. A CPVO ö, finoman visszafogta a, a személy állományát. Nem akarunk túl drágává válni, kifizethető díjakat akarunk ö, szabni, és megfeleltünk az 5%-os csökkentési igénynek, de további 5%-os személyzet csökkentést nem tudnánk végrehajtani itt a felsorolt okok miatt, mert ennek már nem lenne értelme, minket a piachoz, nekünk a piachoz kell igazodnunk, ez egy szolgáltatás, folyamatos szolgáltatás, tehát nem nem az EU politikákra szolgáljuk és EU igényre végzünk el dolgokat, hanem nekünk hatalmas klientúránk van, akik folyamatosan kérik a szolgáltatásunkat, és ezt nem szeretnénk alásni azzal, hogy nem tudjuk ellátni a feladatot szakemberek hiány. Mivel nem költünk európai költségvetésből egy fillért sem, úgy érzem, hogy miután már csökkentettük a részszámunkat, most már úgy gondoljuk, hogy ennek nincs értelme, hogy ezt tovább vigyük. Néhány szót a jövőről is szólnék. A PRM rendelet ugye megbukott, de azért nekünk folyamatosan kell gondolkodni a jövőn, és nem csak az öt évben, mint önök, vagy én magam is, a saját mandátumunk idejében, hanem sokkal hosszabb időre kell kitekintenünk, és tervezzük, hogy mit tehetünk az EU tagállamaiért, milyen feladataink lesznek a jövőben. 28 tagállamnak 28 hasonló nemzeti hivatala működik. Nem tudom, hogy ez a közpénzeknek hatékony elköltése, nem lenne érdemes összefogni a tevékenységünket az európai és a tagállami szinten. A CPVO úgy érezzük, hogy hatékonyan működik, 20 négy különböző nyelven zajló különböző eljárás helyett mi ugyanazt az eljárást garantáljuk mindenkinek, ez sokkal kevesebb adminisztrációval jár, tehát kevesebb adminisztratív feladata van a nemzeti hatóságoknak, és jobb a cégeknek is, mert egységes és mindenhol érvényes védelmet kapnak. Tehát úgy érzem, hogy logikus, hogy a növényfajták védelmét elsősorban európai szinten valósítsuk meg. Köszönöm szépen a figyelmet, és amennyiben vannak kérdéseik, szívesen válaszolok azokra. Bardzo dziękujemy za prezentację. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a bemutatót, ezt a prezentációt. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság és a mezőgazdasági fejlesztés számára is rendkívül fontos az önök ügynöksége. Azért hívtuk meg önt, hogy többet tudjunk meg az önök hivataláról. Nagyon érdekes az önök tevékenységi köre. Alkalmam volt részt venni a hivatal fennállásának évfordulóján rendezett ünnepségen, ami nagyon jól sikerült. Most a képviselő következnek, parancsoljon ki az első. Okay, sorry, sorry, Chair. Thank you. Thank you. Elnézést, elnök úr. Köszönöm, köszönöm Ekvad is. Azt, hogy ellátogatott ide hozzánk, hogy elmagyarázta, hogy mivel foglalkozik ön, illetve az önök ügynöksége. Két kérdésem lenne. Részben már válaszolt ezekre. Nézzük a növény nemesítők jogait. Ez egy nagyon fontos téma. Itt az Agriban egy évvel ezelőtt pontosan ezt a kérdést vetettük föl, és nagy többsége mindenki ebben egyetértett abban, hogy világosabb szabályok kellenek. A növénykereskedelem az olyan növénykereskedelmet, amelyet klasszikus keresztezéssel vagy, vagy nemesítésére kell, el, ehhez nem kell szabadalom ne kelljen szabadalom. Aztán később kiderült, hogy a legtöbb szakbizottság csak ugyanúgy gondolkodik, mint mi, a plenárison, és nagy többséget kapott ez a, ez a vélemény. A tanács és a bizottság is konszenzust alakított ki ez ügyben, és a nagyon nagy a valószínűség annak, hogy a bizottság rövidesen előáll egy hasonló javaslattal, mi az, amit szabadalmaztatni kell, mi az, amit vagy lehet, és mi az, amit nem lehet szabadalmaztatni. Ez egy tisztázó feljegyzés lenne, egy egyértelműsítés. Erre várunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a növény nemesítést védjük, és megfelelően kiegyensúlyozott megközelítése van szükség, tehát egyrészt védeni kell a növény nemesítőket, másrészt pedig meg kell könnyíteni a gazdák életét. Kérdésem, Ön szerint a bizottság által elkészítendő magyarázat, vagy magyarázó dokumentum megfelelő megoldás lesz-e hosszú távra nézve, vagy ha nem, akkor mi lenne szükség ön szerint? Ön szerint a szabadalmi hivatalnak milyen mértékben kell megvalósítani ezt a magyarázó fejezést, illetve mennyire kell ezt beintegrálni a munkájukba. Második kérdés. Említette, hogy a 25 éves védelmi időszakot 30 évre terjesztik ki a fák, a burgonya és más növények esetében, és próbálják ugyanezt elérni a hagymás növényekkel kapcsolatban, illetve a spárgával kapcsolatban. mi a szerepük ebben? Pontosan milyen ütemtervel dolgoznak önöknek? Mi a, hogyan foglalnak állást ebben a plusz 5 éves kiterjesztésben virághagymára és párgára vonatkozóan? Köszönöm. Äh, vielen Dank, Herr Eckwart, für Ihre Ausführungen. Sie haben gesagt, dass... Azt mondta, hogy szoros együttműködésben vannak a szabványügyi hivatallal ezzel kapcsolatos a kérdésem. Hogyan kommunikálják, hogyan kommunikálnak egymással, milyen formában, hogyan üléseznek. Ami az engedélyezést illeti, ugye nyilván itt valami újdonságról van szó, mindig valamilyen új növényfajtáról, de csak fenotipikus vizsgálatot végeznek, tehát külső vizsgálatot, vagy mondjuk genetikai vizsgálatot is. Hogyan állapítják meg, hogy egy növényfajta tényleg új? És hogyan tájékoztatják a kérelmezőt arról, hogy befogadták, és miért fogadták be, vagy miért nem fogadták be a levédendő növényét, és mennyiben alkalmazzák a az európai szabadalmi szabályokat, és milyen jogalapon működnek együtt a szabványügyi hivatalal, a szabadalmi hivatalal, melyik európai jogi aktus teszi lehetővé az önök együttműködését? Köszönöm szépen. Köszönöm. Örülünk, hogy egy szakértő jött el hozzánk. A Bayer és Monsanto ügyben önök szerint ez a nagy összevonás hogyan fog kihatni <clears throat> a növényfajták sokféleségére? A Monsanto már önmagában is hatalmas monopóliumot képezett. Most, hogy a Bayer megveszi és összevonódik a két cég, ez önök szerint veszélyes, vagy <clears throat> hasznos a növényfajták száma szempontjából? Nem lenne jobb az egész piacnak, a mezőgazdaságnak, hogy ha sokkal több ö, nemesítő működne, és nem egy óriás világszerte? Ez a biodiverzitásra milyen hatással lesz? Ugye mindenhol próbáljuk védeni a biodiverzitást, ha egyetlen cég fejleszti az összes növényfajtát, akkor mi lesz a biodiverzitással? Flanagan úr következik. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez, a, ez az előadás. Sokan úgy kezdik, hogy az embereknek enni kell adni, a világot etetni kell, ezzel kapcsolatban nem volt túl eredeti, azt mondta, hogy egyre több embert kell etetni. De miről beszélünk? Az ön feladata az, hogy az EU-ban az emberek illelemhez jussanak, vagy az ön ügynökségének az a feladat, hogy a világot etessük? Pontosan miért mondta ezt? Nagyon érdekes volt ez. Köszönöm szépen, Hauslink úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon pozitívan mutatta be a cégük működését. A kollégák meg úgy érzem, hogy szinte provokatív, kritikus kérdéseket tesznek föl. Mit tesznek önök azért, hogy a régi fajták védelme is megvalósuljon, ne csak az újaké? Ugye tudjuk, hogy az új vetőmag jog, anyag, amely néhány éve jött létre, privilegizálja az új fajtákat, és a régi fajtákról, mintha elfeledkeztünk volna. Márpedig mi a parlamentnél mindig szerettünk volna ezekre odafigyelni. Aztán más is föltette a kérdést, hogy jó, van egy szabadalom. 2012-ben Én is részt vettem az Európai Szabadalmi Hivatallal kapcsolatos vitákban. Azóta lecsillapodtak -e a viták, le üleperette a tanulság. Ugye gyakorlatilag az amerikai jog tört be Európába is, és Európa egyfajta sziget ként működik. Nem lát abban veszélyt, hogy a nagy globális koncernek gyakorlatilag az európai termesztői és szabadalmi jogokat is végül is felülírják, átalakítják, nyomást gyakorolnak a rendszerünk megváltoztatására. És az is aggaszt, hogy hogy eddig nem történt semmi az Európai Szabadalmi Hivatal és az önök együttműködési ügyében. Most a bizottság megmozgult, önök is megmozdultak, de továbbra sem világos, hogy kinek mit szabad levédeni, és hogy ki kereshet ezzel pénzt. Úgy érezzük, hogy sem önök, sem a bizottság nem ö, veszik figyelembe azt, amit mondunk. Köszönöm. Agnew képviselő következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt a beszámolója. Néhány kérdésem lenne. Említette, hogy akár hány ezer kérelmet kapnak évente. Vajon mennyi kérelmet kell elutasítaniuk, és hogyha elutasítanak egy kérelmet, akkor azt miért teszik? Milyennek az oka? Ez érdekel. Második dolog. Úgy tűnik, hogy ez egy nemzetközi szervezet. Izraelből, az Egyesült Államokból is vannak, vannak klienseik, és ez mindenképpen pozitív. Illetve szerintem ezzel nem lesz gond a Brexit után sem. Igen, igen, lehet, hogy azt mondja, hogy egy úr azért a brit növénynemesítőknek gondja lehet, lehet, hogy ők más gondolkodnak erről. Hát én nem beszéltem ezekkel az emberekkel, de hogyha tudna valamit tanácsolni, annak örülnék. Még egy dolog. Lehet, hogy tudok válaszolni Hausling úrnak, aki azt kérdezte, hogy a régi növényfajtákat ki tartja fenn. Ki... Tudom, hogy ezt egyrészt a növény nemesítők teszik, megvan az a genetikai anyaguk, amit egyszer lehet, hogy föl kell használniuk. Úgyhogy elképzelhető, hogy keresztezéssel néha ezt felhasználják, úgyhogy a magánszektor foglalkozik ezzel, ezt tudom már válaszolni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, hogy a képviseli hozzászólások végére értünk. Köszönöm ezeket a kérdéseket, most pedig Ekvadornak adom meg a szót, hogy válaszoljon, parancsoljon. Ön következik. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a nagyon érdekes és igazán releváns kérdéseket. Próbálom őket sorban megválaszolni. Az első kérdés a szabadalmakra vonatkozik, illetve a nemesítőkre vonatkozó kivételre. Vajon elégséges-e a bizottság által javasolt megoldás, és ezt tudjuk-e, illetve ezt a szabadalmi hivatal hogyan tudja megvalósítani, alkalmazni? Ezzel kezdeném. A bizottságnak két lehetősége van. A. A biotek irányelvet megnyitja, B. Más tesz. A bizottság egyértelműen nyilatkozott, és bizonyos tagállamok is, hogy jelenleg ezt nem tehetik meg. Akkor mit lehet tenni? Ez a magyarázó feljegyzés azt fog elmagyarázni, hogy mi a jogalkotó célja. Ez lehet, hogy nagyon hasznos lesz. Vajon mindent megold-e? Nyilván mindenki nagyon boldog lenne, ha mindent megoldana, de szerintem sokat segíthet. Sokat léphetünk előre egy olyan témában, amit már nagyon régóta tárgyalunk. Aztán hogyan fogják ezt a, vagy hogyan fogjuk ezt a, ezt a feljegyzést használni. A szabadalmi intézmény nem EU-s, vagy szabadalmi ügynökség nem EU-s ügynökség, úgyhogy rájuk ez kötelező érvényel nem vonatkozik, de a 28 tagállam tagja az Európai Szabadalmi, Szabadalmi Hivatalnak. Így aztán úgy gondolom, hogy az EU-nak van bizonyos súlya, vagy befolyása az Európai Szabadalmi Hivatal igazgató tanácsába. Hogyha a tagállamok úgy vélik, hogy ez a bizottsági magyarázat, ami rövidesen megjelenik, relevá- megfelelően releváns, akkor Elképzelhető az is, hogy a tagállamok azt mondják majd a szabadalmi hivatalban, hogy ez lesz az iránymutatásuk, ez alapján fognak dolgozni, amikor döntést kell hozni. Egyébként például az, a bioteki irányelvet eh, hasonlóan alkalmazzák, tehát az is a szabadalmi hivatalban egyfajta iránymutatás, Ha így történik mindez, akkor meggyőződésem, hogy a szabadalmi hivatal alkalmazni fogja ezt a magyarázó feljegyzést, de ezt csak én gondolom, semmiféle hat, hatásom nincs erre, hogy, hogy alakulnak majd a döntések. Ami a védelmi időszakot illeti. Az alapszabályunk kimondja, hogy a tanács meghosszabbíthatja 5 évvel bizonyos fajták esetében, vagy fajok esetében a védelmet. Együtt döntéses eljárással történik mindez. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ez változás megtörténjen, a bizottságnak végig kell járnia a jogszabály jog normális útját, ami elég időigényes, De mielőtt a bizottság ilyen javaslatot tenne, azt hiszem, hogy először meggyőződnek arról, hogy a tagállamok mindezt támogatják. A tagállamok, mint említettem, részét képezik a mi igazgató tanácsuknak. Tehát, hogyha ők elkötelezik magukat az igazgató tanácsban, és hogyha ez a bizonyosság megnyilvánul a civil társadalom az érintett felek részéről is, akkor azt hiszem, hogy a bizottság kész lesz majd arra, készen áll majd arra, hogy benyújtsák ezt a magyarázó feljegyzést. A következő héten, tehát jövő héten lesz a következő igazgatói tanácsi ülés, akkor ezt napirendre tűzzük. A bizottság egyébként plusz tájékoztatást kért tőlünk ebben a kérdésben, arra vonatkozik a kérés, hogy segítsünk nekik eldönteni abban, hogy ők ezt a belső folyamatot vigyék előre, vagy nem, vagy abba hagyják. Következő kérdés. Hogyan döntünk arról, hogy megkapja a védelmet egy-egy kérvény, vagy nem? Hát ennek több feltétele van. Az egyik az, hogy eltérjen az új fajta az eddigi fajtáktól. Nem a genotípust vizsgáljuk egyébként, hanem a fenotípust, tehát a növény levelének hossza, a virág színe, ilyen fenotipikus jellemzőket vizsgálunk. Ezek a jellegzetességek egyébként érdekesek lehetnek a szabadalmi hivatal részére is, mert a kérdés ugye az volt, hogy egy ilyen típusú információt hogyan tudjuk átadni vajon hasznos ez az információ a szabadalmi hivatal dolgozatainak, amikor elbírálnak egy-egy kérvényt. Pontosan erről, hét, erről a kérdésről volt szó múlt héten, milyen olyan információnk van, ami hasznos lehet a szabadalmi hivatal dolgozóinak számára, amikor ők bevizsgálnak valamit. Ezt a kérdést 4-5 hónap múlva újra meg fogjuk tárgyalni, addig a magunk részéről ez, ezen még gondolkodunk kidolgozzuk ezt, és hogyha arra jutunk, hogy van olyan információ, ami számukra hasznos lehet, akkor megbeszéljük azt, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni informális kontaktuson keresztül, vagy egy adatbankot kell létrehozni a két intézmény között. Mi az együttműködés jogi alapja? Ez volt a következő kérdés. Aláírtunk egy dokumentumot. Ez egy úgynevezett közigazgatási megállapodás, ami egy elég laza együttműködésre utal. Nincs egy külön jogalap az alapszabályzatban, semmi nem stipulálja azt, hogy más intézményekkel vagy szervezetekkel milyen módon kéne együttműködni. De szerintem a nemesítő ipar, a klienseink érdeke az, hogy együttműködjünk, és természetesen a lakosság érdeke is az, hogy pontosan tudják, milyen információval rendelkezünk, és ezt hogyan lehet felhasználni. A döntéseink során ezt az információt mi felhasználjuk, miért is ne tehetnénk ezt az információt elérhetővé más intézmények számára. Monsantoval kapcsolatban is érkezett egy kérdést. Erre azt tudom válaszolni, hogy a különböző felvásárlásoknál, illetve egybeolvadásoknál minden egyes iparágban fönnáll a veszély, hogy monopóliumok vagy oligopóliumok alakulnak ki, amely rosszat tesz a fogyasztóknak, vagy rosszat tehet a fogyasztóknak, a közérdeknek, a teljes iparnak. Csupán annál fogva, hogy túlságosan nagy hatalommal rendelkezik egy vállalat. Az Európai Uniónak vannak erre vonatkozó szabályai, mekkora lehet egy vállalat, mielőtt domináns pozíciót szerez, és minden egyes összeolvadás esetében, ugyanúgy, ahogy a Monsanto-nál is, meg kell, ad, meg kell adni az engedélyt az Európai Bizottságnak, vagy versennyel foglalkozó hivatalnak. Ők a jogszabályok alapján döntenek erről. Nekem erről az a személyes véleményem, hogy ebben az ágazatban az következik be, hogy nagyon kevés vállalat jut hozzá a biodiverzitáshoz, vagy a genetikai anyaghoz, az kockázatos lehet. Valamit ne felejtjenek el, a genetikai anyag felhasználható bármelyik versenytárs által. Ez a különbség a növényfajta rendszer, illetve a szabadalmi rendszer között. A szabadalmi rendszerben nem lehet ennyire levédeni a szabadalmakat, tehát a növényfajtáknál más a helyzet. Tehát a genetikai forrásokat kell védeni, amelyekkel új növényfajtákat hoznak létre, és ez mindenki számára nyitott. Aztán volt itt még egy kérdés. Volt itt egy kritikus kérdés a Monsantóval kapcsolatban. hogy ez mennyire veszélyezteti az európai mezőgazdaságot, és aztán végül, hogy még több embert, még több éhes szájat kell majd betömnünk. Hát ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon fontos erre gondolni akkor, amikor nagyon gyorsan nő a népesség, és ráadásul a mezőgazdaságra szánt területek mérete csökken ilyen szempontból is fontos az, hogy milyen fajtákat termesztünk. Nos, hát itt ezen a területen hogyan veszünk ebben részt? Úgy, hogy a befektetőknek segítünk szellemi tulajdonjog szempontból is, akik befektetnek ezen a területen, azok kapnak kedvezményeket, és ezek, ezeket a kedvezményeket akkor kapják meg, hogyha ebből új fejlesztéseket valósítanak meg. Most hát azt is hallhattuk, hogy a követ, az elmúlt években a növénytermesztés nélkül valószínűleg negatív import lett volna az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy kívülről kellett volna behoznunk az EU-ba bizonyos növényeket, most pedig nettó exportőrökké váltunk, és az egyik oka ennek az, hogy olyan fajtákat kezdtünk el termeszteni, amelyeknek a termelékenysége, a hozama jobb. És egyébként vannak más előnyeik is. Erről már beszéltem a bevezetőmben is. Mindenképpen ez a mi felelősségünk, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a saját lakosságunknak biztosítsuk az élelmiszerellátását, és hogyha még kifelé tudunk exportálni is, az még jobb. Volt egy kérdés a biodiverzitással kapcsolatban, hogy vajon minden piacon lévő fajtát védenünk kell-e. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy igen, természetesen szükséges az, hogy a régi fajtákat is megőrizzük. Ahogyan egy másik parlamenti képviselő is elmondta, ezzel kapcsolatban vannak nagyon érdekes privát kezdeményezések is, de vannak olyan tagállamok is, amelyek állami szinten befektetnek ebbe a területbe. Egyébként ez egy olyan kérdés, amely a növényszaporító szerekre vonatkozó rendelet tárgyalásainak kapcsán, és ezt el is fogadtuk végül, nagyon gyakran előjött. Most jelenleg a CPVO-nál az új növényfejlesztésekre próbálunk odafigyelni, és azokat a feltételeket valósítjuk meg, amelyek a mi rendelet, a tehát abban a rendeletben szerepelnek, amelyet nekünk kell megvalósítanunk, és ezt nemzetközi kontextusba próbáljuk hele, helyezni. Én szerintem ez is egy fontos kérdés, és mindenképpen a privát kezdeményezések, vagy akár nemzeti vagy Európai Unió szintű kezdeményezések révén lehetne ezt kezelni. Nagyon sok kérdés érkezett, úgyhogy megpróbálom ezeket összefoglalni minél rövidebben. Igen, felmerült az a kérdés is, hogy van-e olyan trend, amely a szabványok számának növekedésére utal. Igen, nos hát az Egyesült Államokban más a hagyomány, hiszen ott fajta úgymond találmányokkal lehet házalni, és a cégek, amelyek ezt már megtették Amerikában és levédették termékeiket itt Európában, olyan igényeket nyújtottak be, amelyek nagyon nehéz helyzetbe hozzák az európai uh, hivatalt, mert nem szeretnénk uh, kivételeket adni. Úgyhogy azt hiszem, hogy igen, van ilyen fajta trend, és ezért mi is nagyon nehéz uh, helyzetbe kerülünk, Hol van a határ? Ez a kérdés. Hol van a határ? Ez egy nagyon nehéz feladat. Figyelembe kell venni nagyon sok dolgot, ezt a trendet is, amelyről önök beszélnek. És hát persze, azért ne felejtsük el, hogy az amerikaiak sem most másztak le a falvédőről, nagyon okosan fogalmazzák meg a kérvényeiket. Én csak annyit tudok ismét elmondani, amit már korábban is elmondtam. Nálunk az Európai Szabványügyi Hivatalban nem az EU-s kereteken belül dolgozunk, tehát az Európai Bizottság csak megfigyelői státuszban van, azonban nincsen döntési joga. És az utolsó kérdés, vagy két utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy mi történik akkor, amikor elutasítjuk a kérvényeket, Nos, hát ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy egységes rendszerben kell gondolkodnunk, olyan kritériumokban, amelyeket, hogyha nem tartanak be, akkor vissza tudjuk utasítani a kérvényeket. A legtöbb esetben, hogyha így visszautasítunk valamit, akkor az általában öm, azzal magyarázható, hogy nem egységes az anyag, vagy a megadott minták nem azonos módon növekednek, tehát nem egységes, nem szabványosított úgymond ez az anyag, ezek a növények. Aztán újdonság az is, hogy statisztikákat is tudok mondani, de ezek technikai kritériumok, amelyek különben nem vonatkoznak a védelmi szintekre. Ami a Brexitet illeti, szerintem ez egy politikai természetű kérdés, majd meglátjuk, hogy mi történik. Jelenleg mintegy az Egyesült Királyságban is érvényben lévő um, engedélyeket kiadtunk, amennyiben az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, ha kilép, majd meglátjuk, még nagyon sok a bizonytalan elem, de az biztos, hogy az Egyesült Királyságban attól még ezek érvényben maradnak. És majd az Egyesült Királyságnak kell dönteniük a, dönteni a sorsukról. Amennyiben valamilyen döntésünk van a Brexit után, akkor az vonatkozik-e vajon az Egyesült Királyságra, vagy sem? Hát elméletileg nem. Persze ez nagy mértékben függ attól, hogy az EU és az Egyesült Királyság miben állapodnak meg a tárgyalások során, a kilépési tárgyalások során. Szerintem nagyon sajnálatos lenne, hogyha egy olyan helyzet alakulna ki, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban egyaránt alkalmazandó szabály kétszer, tehát hogy ezeket a szabadalmakat kétszer kellene benyújtani, mert ez nagyjából 3500 igényről van szó éves szinten, hát ez óriási mennyiség, hogyha ezt meg kell duplázni, az hatalmas e, administratív többletmunkát is jelent. Ugyanakkor reméljük azt is, hogy mire a tárgyalások lezárulnak, addigra majd ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk, és olyan megoldást tudunk találni, ami mind az európai, mind az Egyesült Királyságbeli növénytermesztőknek előnyös. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! ezeket a válaszokat. Nagyon jó válaszokat kaptunk. Röviden. Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ön milyen országok csoportjáért felelős? mert ugye itt exportról beszélünk, európai lakosság táplálásáról, ellátásáról, Nos, hát hogyha elég jól működik a rendszer, akkor valahova exportálnunk is kell. Jó-e az, hogyha másokat táplálunk, és ebben e- önöknek milyen szerep jut? Úgy tűnik, hogy önök jó munkát végeznek. Most az, hogy Írország tagja marad-e az EU-nak, vagy nem az a jövő zenéje, minden esetre majd meglátjuk, hogy mi lesz a brit példa kapcsán. Én szerintem nagyon sajnálatos az, hogy ki lépnek, az Egyesült Királyság kilép. Szerintem pont ez a probléma a projekt, az egész projekt kapcsán, mint hogyha nem hallanánk meg azt, hogy az emberek hogyan is szavaznak. Tak, ale, ale zazwyczaj jak się coś robi razem, wspólnie można osiągnąć. Köszönöm szépen. Nagyon jó ö, válaszokat kaptunk. Én azt hiszem, hogy ha közösen lépünk fel, akkor sokkal tovább tudunk lépni. Erre nem kíván válaszolni? No, I'm not, uh... Nem. Nem igazán ismerem. Noha gitározom, de nem ismerem ezt a dalt, amiről ön beszélt. Mi az Európai Uniót képviseljük, azt hajtjuk végre, amit az EU előír nekünk. Ezek a prioritásaink. Szerintem pozitív hatása van a munkánknak. Az egyik pozitív hatása az pont az, hogy az Európai Uniós lakosságot el tudjuk látni, és még ezen kívül munkahelyeket is teremtünk, az export számára is termelünk, ez is jó szerintem, az is jó, hogy az európai mezőgazdaságból származó termékeket sokan kívánják megvásárolni. Most az, hogy mi jó és mi rossz, az eléggé szubjektív kategória. Szerintem jó célért dolgozunk, és konkrétan olyan helyzetben vagyunk, hogy egyre jobb termékeket hozunk létre, és nem pedig romló minőségről, nem, nem számolhatunk be ilyen romló minőségről. Köszönöm szépen! Örülök ezeknek a válaszoknak. Itt most nem politikai kérdésekről kívánunk szólni, és köszönöm szépen a mai prezentációt, és azt, hogy eljött ide közénk. Most pedig különböző mezőgazdasági témákkal fogunk foglalkozni, illetve azzal is, hogy hogyan néz ki a technológiai fejlődés, és nagyon jól tudjuk azt is, hogy mennyire fontosak ezek a kérdések, annak érdekében, hogy az európai lakosságot élelmiszerekkel tudjuk ellátni. Önök nagyon jó munkát végeznek, még egyszer nagyon szépen köszönjük az önök munkáját. Nagyon örülök annak, hogy ma többet megtudhattunk erről. Köszönöm szépen. Ezzel ennek a napi rendi pontnak a végére értünk. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a vitát, és remélem, hogy a jövőben is folytatni tudjuk a közös munkát. És most pedig következő napi rendi pont. Előtt még elmondanám azt, hogy Brötányból érkezett ide egy látogatócsoport. Ugye nemrég egy fontos jelentésről is szavaztunk a vidékfejlesztés kapcsán, és arról, hogy milyen munkahelyteremtési lehetőségek rejlenek a vidékben, úgyhogy a brötányi csoportot is szeretném köszönteni. Egy kicsit jobban megismerhetik, hogy mit teszünk mi, mivel foglalkozunk itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Azt szeretnénk kérni önöktől is, hogy olvassák el a jelentést, mert nagyon érdekes és nagyon jó jelentés ez. És most pedig következik a következő napi rendi pontunk, Ez pedig a növényeket sújtó betegségekre vonatkozik, károsítókkal szembeni védelmi intézkedések. Ez egy fontos projekt, amelynek, amelyről most vitát fogunk folytatni. Önök is tudják azt, hogy tavaly óta ezzel kapcsolatban egy megállapodás született a tanácsban is, és ez április 26-án mi is elfogadtuk. Nos, hát ebben az első olvasatban, júliusban erre a szövegre, tehát erre a bilaterális tárgyalási megállapodásra adunk mi választ. természetesen az Európai Parlamentnek is a hozzájárulására van szükség. Van, van ezzel kapcsolatban egy olyan gondolat is, hogy második olvasatra vigyük ezt az anyagot, és ilyen esetben, ebben az esetben egy kicsit konszolidáltabb, jobb szöveget tudnánk kialkudni, és itt a plenáris ülés is támogatni tudná majd azt második olvasatban. Október 20-áig terjeszthetjük be a módosításainkat, és ezzel kapcsolatban arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy olyan módosításokat kell most beterjeszteni, amelyek a már konszolidált verzióhoz csatlakoznak, vagy kapcsolódnak, és itt most egy olyan megállapodásról van szó, amely tulajdonképpen már nem is aktuális, úgyhogy az Európai Tanácssal új um, tárgyalásokba kell uh, bocsátkoznunk. Most pedig megadnám a szót a bizottság előtt még a jelentéstevő asszonynak. Önnek adom meg a szót. Megkérni asszony. Köszönöm, elnök úr, és örülök, hogy erről a témáról most szólhatok, és ajánlhatok néhány dolgot. Mi javasoljuk ennek a javaslatnak az elfogadását, és szeretnénk, ha megvalósulna a jogalkotás. Hosszú út vezetett ide. Az előző parlamenti vagy európai választások előtt kezdődött már a folyamat. Köszönöm az árnyék előadóknak, hogy nagyon sok munkával eljutották a dossziét idáig, úgyhogy mindkét fél most már el tudja fogadni a kompromisszumot. A tanács nagy nehezen elfogadta az általunk karácsonykor elfogadott anyagot. Nem könnyű persze ez, mert szeretnénk a rendeleteket megújítani, korszerűsíteni, szeretjük, szeretnénk megvédeni Európát különböző növényi, növénybetegségektől, fastidiózától például, amely főleg az olajfák körében pusztít a Dél-Európában. És minél hamarabb kéne ezt a joganyagot megalkotni, egyfelől. Másfelől sokat kellett tárgyalnunk, és nem volt könnyű kompromisszumokat találni, de sikerült. És a ránk ruházott delegált jogalkotási feladatnak megfeleltünk, és bizonyos betegségeket delegált jogi aktusokkal szabályozunk, például a prioritással kezelt fő növénybetegségek tekintetében is vannak karanténos betegségtípusok, amelyeket más joganyag szabályoz. Kérem most már a kollégákat, hogy most már ne nyújtsanak be módosítót, mert mert annyiszor áttárgyaltuk, és, és nagyon nehezen kötöttük meg a kompromisszumokat, hogy nagyon nem lenne jó ezeket most újra megbolygatni. Most már arra kéne törekedni, hogy legyen belőle jogalkotás, hogy legyen mire föl a tagállamoknak fellépni, hogyha hirtelen súlyos növénybetegség jelentkezik valahol, akkor legyenek eszközök a kezeikben, hogy amely, amelyekkel szembeszállhatnak. Nagyon-nagyon sok óra munka van ebben, megállapodtunk, kompromisszumot kötöttünk, kérem támogassák. Köszönöm McIntyre asszonynak. Hosszú, rögös út után jutottunk el ide. Nyilván ön is és az árnyék előadók is nagyon sok energiát fektettek ebbe, köszönjük önöknek. Most akkor következzenek a kérdések. Ayuso asszony jelentkezett elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Én árnyék jelentéstő voltam a néppárt részéről. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, de kiemelném a jelentéstevő asszonyt, rendkívül nagy energiát fordított erre a kérdésekre. Ez egy rendkívül bonyolult, bonyolult téma. Európába rengeteg helyről érkeznek növények, mindenféle utakon, nagyon sok betegséget is, te, is hordozhatnak ezek, akár a származási országból hozhatják ezeket a betegségeket, amelyeket ott, amelyek ott lehet, hogy nem olyan súlyosak, vagy nem manifestálhatnak, itt szörnyűséges eredménnyel járhatok. 2005. december közepén kezdtük el a munkát. Nos, azt gondolom, hogy ezt a rendeletet mindenképpen, mindenképpen üdvözölnünk kell. A cél az, hogy kívülről Európába érkező betegségek esetében megfelelően tudjunk fölkészülni. Azt gondolom, hogy sokkal jobb védelmet bizony, biztosított az Európai Uniónak. És kérem, hogy ne legyenek módosítók, mert nagyon nehéz volt megegyezni ebben is. Ezt, a, ezt így, ahogy van, így kell támogatni. Köszönöm. Igen. Passzát úr? Nem. Köszönöm elnök úr a szót. Először is Lazó úr. A tagállamok ö, rendszerszerűen ö, karanténba zárják a növényeket, és számomra elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság legyen az egyetlen szervezet, amely listát vezet ezekről a növényekről de ezt a szuverén tagállamok hatáskörébe kell adni. Az, hogy a bizottság döntsön dél-olasz és észak-finn növényfajtákra legyaránt, nem tartom realistának, és sok helyütt nem örülnek ennek, hogy a bizottság rendeli el például, hogy írtsák ki az erdőt, amikor azt megtámadja egy kártevő. A kártevők általában specialisták, körülbelül 300 jellemző, EU szerte jellemző komoly növénykártevő van, de a globalizáció, a szabadkereskedelem révén ezek száma nő. És ugyan vannak hatékony növényvédő és kártevő írtószerek, a kutatás egyre több ilyet fejleszt ki, ezeknek a használatát sok helyütt korlátozzák, pedig inkább védeni kéne ezeket a növényvédőszereket. Sok tillam érvényesül, most kérem szépen, vagy betartjuk a tilalmat, és akkor elpusztul a növényünk, vagy nem, és akkor megmarad a növényünk. Ezzel el kéne gondolkodni. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak a jelentéstevő asszonynak. Mindenkinek gratulálok, és köszönetet mondok, akik ezen rendelettel kapcsolatban munkát végeztek, ez rendkívül fontos a növényegészségügy szempontjából. Egyetértek azzal is, amit az elnök mondott. Jó lenne, hogyha nem kezdenénk most módosítók kidolgozásába, az ágazat arra várt tőlünk, hogy meglegyen a rendelet. Nem tudom, hogy itt van-e a, biz, a bizottság ma, de szeretnék rávilágítani egy problémára. A bizottság már jelenleg is folytat egy munkát. Az egyik függeléket szeretnék, az egyik mellékletet szeretnék megváltoztatni. A különböző termékek importjával kapcsolatban. Tehát a belépés feltételeit szeretnék megkönnyíteni a citrusfélek esetében olyan országokból származó importról van szó, ahol már vannak különböző betegség, mint a fekete foltos betegség. Tehát a bizottság már jelenleg is elkezdte a munkát ebben az ágazatban, és mondom, az import feltételeket próbálja ö, gyengíteni, illetve ö, megkönnyíteni a növényegészségű területén. Erről beszélni akartam. Ez végül is nem kapcsolódik a rendelethez, de figyeljünk oda, legyünk óvatosak. Mondom, már folyik a munka a bizottságban. A belépési feltételeket akarják könnyíteni, és így megengednék, hogy rugalmasabb körülmények között kerülhessenek be a fekete foltos, akár fekete foltos betegségben szenvedő citrusféléket is, hogyha ezek lé gyümölcsnek számítanak. Kérem, ezt ne engedjük meg. Ne engedjük meg, hogy ezek a feltételek enyhébbek legyenek. Ugyanaz fogja, ugyanazok fogják ezt megszenvedni, mint mindig. A citrusfélék, vagy más esetben a alma termesztők, vagy az oliva termesztők, akik itt vannak, itt dolgoznak az Európai Unióban, tehát az uniós termesztők fogják ezt majd megszenvedni. Ez a mellékletben van, mondom, a rendelet mellékletében, ez rendkívül fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a munkát, amelyből talán kijön, kijön végén egy jogszabály. Ugyanakkor nem mindig szabályokat alkotni, azokat be is kéne tartatni, és gyakran kiderül, hogy az ellenőrzéssel nagy baj van. Átláthatóságra lenne szükség. Az egyes országokban vannak specifikus problémák. Nálunk például van egy ázsiai eredetű lomb károsító bogár, amely után azt mondták nekünk, hogy ki kéne vágni a fákat. De ha tényleg ezt a rovart ki kell írtani, akkor én ebben benne vagyok, csak egy biztos, hogy az nem fog működni, hogyha kérdések merülnek fel a lakosságban, hogy miért kéne emiatt az egész erdőt kivágni, akkor az emberek tájékoztatást várnak, elveket, szakmai válaszokat, és nem lehet megengedni azt, hogy ilyen esetben ö, ugye olyan öreg fákat kivágjanak, amelyekhez az emberek érzelmileg kötődnek, és akkor ez ugye Európa ellenessé teszi őket sokkal világosabban, átláthatóbban kéne az ilyen helyzeteket kezelni. Vannak ilyen kényszerkivágások, de oda kéne vinni az embereket az információt, és nem angolul általánosságokat dobálni a szakértetlen lakosság felé, amely nyilván érzelmi alapon fogja megítélni a kérdést, és nem angol nyelven fog elgondolkodni a problémáról. Hát igen, itt lenne mit tenni, de Machtó asszonynak adok szó. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ez a munka több hosszú hónapok együttműködésének a gyümölcse, és mindenkinek ugyanaz volt a célja, az európai mezőgazdaság védelme de köszönhetően főként a jelentéstevő asszonynak, McIntyre asszonynak, aki rendkívül profi módon eh, vezette a tárgyalásokat és figyelembe vette a javaslatainkat. Szerencsére sikerült tovább mennünk. Tehát sikerült eh, a környezetvédelmet, eh, a gazdasági és a szociális értékeket is védenünk. Szerintem ez nagyon fontos, mert ez a rendelet az elejétől kezdve valahol a mérleg másik nyelve Púljához kapcsolódóan, ugyanis ott most már hosszú évek óta a xilella terjed. Most ott bizonyos területek nagyon csúnyán elpusztultak, és erre is egyfajta választ tudunk adni ezzel a rendelettel. Ugyanis itt sokkal keményebb fellépést fogunk tudni szorgalmazni a korábbi irányelvhez képest, amely 15 éves volt már, a puljai, vagy az apuljai xilella járványal és más problémákkal is fel lehet így majd venni a harcot. Itt nem arról van szó, hogy csak helyi értékeket kell figyelembe venni, mert ez korábban így volt legalábbis a puljai eset kapcsán. Először is szerettük volna a prevencióra odafigyelni, ugyanis van olyan eset is, amikor már nem lehet kiírtani a meglévő problémákat. Nagyobb garanciákat tudunk beépíteni az átláthatósággal kapcsolatban, regisztereket, sokkal részletesebb információkat tudtunk biztosítani, amelyek mindenki számára nyitva állnak, és be tudtuk vonni ebbe az egész folyamatba a helyi szereplőket is a contingency planekkel kapcsolatban. És aztán nagyon keményen léptünk fel az importtermékek ellen, annak érdekében, hogy bizonyos tagállamok ne kereskedhessenek teljesen szabadon mások kárára, úgy, hogy közben patogén formákat vonnak be az európai mezőgazdaságba. Én szerintem koráb, a korábbi, tehát az elejétől kezdve a kockázatkezelés volt a legfontosabb cél, és itt szerettem volna elmondani a legfontosabb elveinket. Az, hogy nem diszkriminálunk, főként a belső kereskedelemben, és a technikai indoklás elve is nagyon fontos, hogy a legjobb választ tudjunk adni az adott problémára a meglévő tudományos adatok figyelembevételével. A Xilella ügy rámutatott arra is, hogy sajnos az Európai Bizottság és annak ügynökségei nem mindig jól végzik a munkájukat, néha nagyon felszínesen dolgoznak, szerintünk ez egyébként megbocsáthatatlan. Az EFSA, amely az élelmiszer mm, biztonsági ügynökség, a xilellát állapították meg az apuljai olajüntetvények kiszáradásának egyetlen okozójaként. Nos, hát itt ezzel kapcsolatban azért nagyon nagy kérdések fogalmaznak meg. Én remélem, hogy ez a szakbizottság ezzel kapcsolatban egy szóbeli kérdés is meg tud majd fogalmazni a bizottság felé. Ezzel azonban az új rendeletnek köszönhetően most sikerül majd kikerülni az ilyen helyzeteket, azért is, mert az EFSA nem lesz a legfőbb tudományos érvek letéteményese ebben a folyamatban. Köszönöm szépen! És megadom a szót Ennyi úrnak. Ahogy McIntyre asszony is kifejtette, az előző parlament óta erről, erről beszélünk, de közben azért sok minden történt és most már jobban látjuk a problémát. Például brit de kapták meg a Nagy-Britanniát már nem érintő kérdések kapcsán az előadói jogkört. Ez egy apró megjegyzésem ehhez. Lesz egy második olvasat, lesz majd akkor lehetőség a Brexit-tel kapcsolatos módosítások, záradékok megfogalmazására, mert egyébként most ugye a levegőbe alkotjuk a jogot. Ugye lesznek az Unió és az Egyesült Királyság között tárgyalások. El lehetne kezdeni az erről való gondolkodást. McIntyre asszony képviselít itt a a, az angol kormányt, és nem értem, hogy miközben az angol kormány ugye mondja sokat szó, hogy a Brexit Brexit és ki akar lépni, közben nálunk az angol kormány egy képviselője visz egy olyan dossziét, amely a következő sok évet meghatározó jogalkotás lesz. Köszönöm szépen. Mielőtt McIntyre asszony erre reflektálhat, a következőt mondanám. A Brexit és feltételei tárgyalások tárgyát képezik, és az nagyon valószínűsíthető, hogy az Egyesült Királyság továbbra is részt vesz majd a belső piac működésébe, bár igen, hát ezt se előlegezzük meg. De annyi kötelezettségünk van, és össze is köt minket ez, hogy, hogy ezek a kérdések határokon átívelő jellegűek, és akkor is érintenek egy országot, ha politikailag nem része egy közösségnek. McIntyre asszony. Köszönöm. Megpróbálok röviden válaszolni. Tudom, hogy koordinátorok ülése kezdődne már. Köszönöm mindenkinek, az árnyék előadóknak a kiváló inputokat. Egyetértek azzal, amit mondanak. Ugyanakkor egészben kell látnunk a jogalkotást. Sok-sok trade-off megegyezés született az egyes cikkek kapcsán, a tárgyalások. Szinte teljesen átírták az eredeti javaslatot. És az egész szöveget kell látni, nem szabad elveszni egy részletben, hogyha akarjuk érteni, hogy mi miért lett úgy, ahogy. Igen, támogatnunk kell a rendeletek végrehajtását, ezt nem csináltuk eléggé eddig. A végrehajtási aktusok, amelyeket a bizottság hajt végre, most átmentek egy felülvizsgálaton, és a tagállamok, a tanács nagyon pontosan követi, hogy ezekkel mi van. Nehogy, ne higgyük azt, hogy mindent centralizálni akarnánk. A tagállamok nagyon is beleszólnak ebbe a folyamatba. az, igen, az jogos, hogy anyanyelven kéne tájékoztatni, és sokkal jobban kéne tájékoztatni az embereket, amikor repülőtereken kiteszünk plakátokat, és pontosabban, érthetőbben ehhez egy végrehajtási aktus kell. De az elv az, amiről mi most beszélünk, nem a végrehajtás részletei. Ami a Brexitet illeti, az Egyesült Királyságban <coughs> elmondhatom, hogy a, az Egyesült Királyság kormánya támogatja ezt a jogalkotást, a tanácsban már rábólintott és támogatja a tervezetet, és ebből majd EU jogszabály lesz. Remélem, hogy tényleg egy-két éven belül, és Anglia magára nézve ezt pozitívként elismeri. Ugyanannyira szeretnénk védeni magunkat, mint Európa védi magát. Köszönöm. Azt hiszem ez jó zárszó. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer jelentéstevőnek. Köszönöm még egyszer, mondom a munkát, Köszönöm az árnyékjelentéstevőknek is a munkát, szerintem egyértelmű az eljárás. Október 12-ig gondolhatták, hogy van idejük még benyújtani a módosításokat, de valójában hetedikéről van szó. Nos, hivatalosan joguk van ahhoz, hogy módosítókat nyújtsanak be. Azt hiszem, le tudjuk ezt a, pont, ezt a pontot zárni. A 12 lesz a következő ülésünk, 9-12.30-ig és 15-18.30-ig, aztán 13-én 9-12.30-ig lesz még ülésünk, és a biztos is ellátogat majd. Két perc szünet, és utána folytatjuk a koordinátori üléssel. Köszönöm. Köszönöm. Tobi minutes. És mindenkinek jó utat kívánok, aki innen most hazamegy.